Az elnök. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem foglaljanak helyet. Megnyitom az ülést. Június 20-án, 2010. június 20-án kezdtük a